So, liebe Kolleginnen und Kollegen, falls Sie noch einen Platz finden. Kedves kollégák, ha találnak még üres helyet a terembe, üljenek le. És akkor el is kezdhetjük a munkát. A COP19-es konferencia előkészítése a következő témák. A konferenciára Varsóban november 11 és 22-e között fog sor kerülni a COP jövendőbeni elnöke volt ma a látogatónk, vele volt alkalmunk eszmét cserélni a konferencia előestéjén. Annak érdekében, hogy az elnökség ne égjen a körmünkre, és annak érdekében, hogy bizonyos üzeneteket útravalul elmondjunk neki. Úgyhogy ennek kapcsán el kell kezdenünk a saját házi feladatunk elvégzését is, dolgozunk egy állásfoglalási indítványon. Nagyon remélem, hogy ez többséget fog majd kapni a munka végén, de hát itt még nem tartunk, hanem most először is a szóbeli választigénylő kérdést kell elfogadnunk, és utána majd a jövő héten fogjuk e, e, szavazást tárgyává tenni az állásfoglalást. De mielőtt a kollégáknak, vagy a jelenlévő kollégának, és egy jelenlévő kolléga nőnek megadom a szót, szeretném üdvözölni Metzger urat a körünkben, aki nemzetközi igazgató és klímastratégiáért felelős igazgató az éghajlatvédelmi főigazgatóságban. Neki adnám meg elsőként a szót, hogy megtartsa bevezetőjét, és utána folytatjuk a munkát. Parancsoljon, Metzger úr, öné a szó. Dankeschön. Ähm, Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót, és engedjék meg, hogy magunk nevében is mondjak néhány szót a Varsói konferenciával kapcsolatban, és angolul folytatnám, mert hogy ez az a nyelv, ami a többeknek alkalmasan. Um, legalábbis éghajlatváltozási ügyekben. Nem lesz igazán könnyű ez a konferencia, különösen, hogyha a nagy közönséget tekintjük Varsóban nem számítunk nagy áttörésre, tehát új kiotói jegyzőkönyvre, vagy kopenhágai megállapodásra, egyezményre esetleg, hanem inkább egy lépcsőfok a 2015-ös Párizsi megállapodás felé. Ez nem jelenti azt, hogy jelentéktelen lenne. Jelentős esemény lesz, mert bizonyos dolgoknak be kell következniük ahhoz, hogy dőlőre jussunk 2015-ben a nemzetközi tárgyalásokban. És az egyik fontos dolog, amit várunk az e felé vezető úton, hogy minden fél kezdje megfontolni komolyan, hogy mivel tud hozzájárulni a 2015-ös megállapodáshoz. Folyik egy vita, valószínűleg önöknek is feltűnt, hogy a 2015-ös megállapodásnak mi lesz majd a tárgya az amerikai nézet szerint vállalások kellenek a 2020-on túlmutató időszakra is, illetve azt meghaladó mértékben. Sokan viszont kételkednek ebben, azt mondják, hogy ehhez lehet, hogy több idő kell, tehát majd egy későbbi szakaszban tudjuk ezt elérni. Fontos, hogy Varsó mindenféle számára egy olyan kiinduló pont amelytől kezdve meg tudják fontolni, hogy hogyan járulnak hozzá a 2015-ös megállapodáshoz. Az Európai Unió, ahogy tudják, Barózó eh, biztos elkötelezett, illetve Hédegárd biztos szintén 2030-ig terjedő célkitűzéseket is támogat és kész vállalni. Tehát az EU mandátum számára a 2015-ös megállapodás szempontjából nyitott az út, úgyhogy Reméljük, hogy évvégéig körülbelül megszületik majd az erre szolgáló dokumentum, amit a parlament, illetve a tagállamok is megvitathatnak majd. Kialakíthatják az EU-nak az álláspontját a 2020 utáni időszak hozzájárulását tekintve. Tehát ez egy egyértelmű jelzés lesz Varsóban minden fél számára. Lehet, hogy kapacitást növelés is járó majd ehhez fejlődő országok technikai segítségnyújtást vehetnek igénybe esetleg. Meghatározandó, hogy mivel tudnak hozzájárulni ehhez a folyamathoz, és Európában ezt tudjuk mennyire nem könnyű elérni. Aztán ma délelőtt a miniszter úr hozzászólásából az derült ki, hogy a 2020-as évig még egy jelentős szakadékot kell áthidalni és Dörben nyomán azt kell megvizsgálni, hogy hogyan tudnánk áthidalni, illetve pótolni a hiányosságokat. A legkevésbé fejlett, illetve a kisebb országok 2014-et olyan évnek tekintik, amikor az egyes országok a maguk céljain el tudnak gondolkodni, illetve azon, hogy mit tudnak vállalni 2020-ig nehéz, kemény vita várható az EU szempontjából is. A kiotói jegyzőkönyv alá tartozó felekre vonatkozik egyfajta eljárás, de ezen a kereten kívül nincsen ilyen kötelezettség. Tehát a mi 30%-unk a többi fél vállalásának a függvénye. Tehát mi hajlandóak vagyunk ezt növelni, fokozni, amennyiben a többiek is ezt teszik. Tehát ezzel kell, hogy érkezzenek az asztalhoz. Varsóban ilyen eredményekre számítunk, és 2014-ben áttörés nem várható az EU számára. Aztán egy másik fontos terület a végrehajtás. A közvélemény szinte megfeledkezett arról, hogy az utóbbi négy évben azért nagyon sok fontos döntésre került sor. Azt szoktam mondani, hogy lezártuk egy fejezetét a nemzetközi éghalatváltozásról szóló tárgyalásoknak amit Kopenhágában szerettünk volna elérni, ezt az utóbbi négy évben sikerült elérnünk. Körülbelül 90 állam, a világ államai között 80%-ban felel a kibocsátásokért, és az EU szempontjából ez azt jelenti, hogy a második kötelezettségvállalási időszakba lépünk be a Kyoto jegyzőkönyv értelmezésében, és itt az EU ratifikálás következik ez az uniós szintet érinti, de ehhez 28 tagállam nemzeti parlamenti ratifikálására is szükség lesz. Tehát ez egy olyan folyamat, amelynek során számos ország világméretekben azt kérdezi meg tőlünk, hogy mi meddig jutottunk. Lényeges, hogy január 1-ével 2013. január 1-ével megtettük a magunk időarányos részét, és tartjuk a kiotói jegyzőkönyv alapján tett vállalásainkat. A végrehajtást mindenfélnek komolyan kell vennie. És hogyha ez így alakul, akkor Varsóban is előrelépésnek kell mutatkoznia. Tehát az eddigi vállalásokat végre kell hajtani, és aztán a zöld éghajlatváltozási eh, alap, illetve az ezzel foglalkozó munkacsoportok, bizton, bizottságok és a tiszta technológiával foglalkozó hálózat szintén beszámolnak majd a munkaprogramjukról, eredményeikről Varsóban. Fontos, hogy a források rendelkezésre álljanak, és az EU természetesen megteszi a magáit ezen a téren. Az egyik nehéz kérdéskör Varsóban a, az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozása. Kopenhágából 100 milliárd eh, USA dolláros vállalást hoztunk 2020-ig, a fejlődő országok munkáját ezzel szeretnénk segíteni. A fejlődő országok pedig azt kérdezik tőlünk, hogy mik a terveink, illetve hogy ez a méretek skálájában hogy fog kibontakozni 2020-ig. A költségvetési folyamatokba a parlamentet folyamatosan bevontuk, és nem könnyű természetesen 2020-ig költségvetést készíteni, sem az Európai Bizottság, sem a tagállamok számára. Az EU részéről annyit szeretnénk felmutatni, hogy megfelelünk a fejlődő országok elvárásainak, hogy a kopenhágai megállapodás részleteit ők is tudják teljesíteni, illetve az ezt követő vállalásokat is. Az EU tagállamok éppen elmélyülten vizsgálják a könyveiket annak érdekében, hogy a 2013-as éghajlat finanszírozási keretek 2014-re mit jelentenek. És egy konkrét vonatkozás az úgynevezett alkalmazkodási alap, ami nagyon magasan szerepel a napirenden, a napirendi pontok élén. A tiszta fejlesztési mechanizmus jövedékéről van szó, illetve illetékéről, és az emissziós, emisszió csökkentési kreditekre nagyon kevés igény mutatkozik, ahogy tudják, tehát emiatt az ezt szolgáló bevétel meglehetősen alacsony, és a szegényebb országok panaszkodnak is, hogy az alkalmazkodási alapban nincs kellő forrás önkéntes adományokat várunk a tagállamok részéről, az Európai Bizottság pedig folyamatosan vállalja ezeknek a kiegészítését. Mindez belekeveredik a következő több éves pénzügyi keretről szóló egyeztetésekbe. Láthatják, hogy meglehetősen terjedelmes napi rend várható Varsóban. Sokféle szakmai vitatéma lesz, illetve mindezeknek a politikai vonatkozása is. A cél az, hogy a 2015-ös megállapodás útját előkészítsük, illetve ne ragadjunk le a pad helyzetben, mert az változás egy olyan kihívás, ami nem fog elmúlni magától. Tehát szeretnénk a kis országokkal, szigetországokkal együttműködve, a legkevésbé fejlett országokkal, illetve az afrikai országokkal együttesen világos és hiteles válaszokat találni az éghalatváltozásra. Köszönöm. Köszönöm szépen Metzger úr a bevezetőjét, és az áttekintést, amit adott számunkra. Mi is delegáció útján fogjuk képviseltetni magunkat Varsóban, és az világosá vált már délelőtt is, hogy az Európai Uniótól, a tagállamoktól azt kell, hogy kérjük, hogy komolyan finanszírozzák a dolgot, és ne arról legyen, hogy kis, apró összegeket söpörnek össze. Ez az, ami a leginkább zavart engem legut- legutóbbi alkalommal, hogy csak véletlenül derült ki, hogy nemzetközi delegációként mi is jelen vagyunk. Hát minek van akkor egyáltalán az Európai Unió? Sokkal jobban kell tehát kommunikálnunk saját magunkat, sokkal jobban meg kell jelennünk a nyilvánosság előtt. Kis lépések történtek ebbe az irányba, fontos lesz ez a konferencia, és bizonyos témák, így a finanszírozás témája számunkra itt házon belül is nagyon fontos. Tudnunk kell, hogy itt az Európai Unióban hogy fog ez a jövőben zajlani. Nem csak az állásfoglalás szempontjából fontos ez, hanem a gyakorlati cselekvés szempontjából is. Elfogadhatunk egy állásfoglalást, de hogyha aztán máshoz, máshogy néz neki a gyakorlati tetteink, akkor az hitelességi problémát okoz úgyhogy szíve, lelke a mi munkánknak a kibocsátás kereskedelem és az éghajlatvédelem elleni küzdelem, valamint ezek finanszírozása. Tehát mindenképpen el kell gondolkoznunk a mai szavazás fényében is, hogy mit teszünk. Akkor áttérünk a co-szponzorokra, és egy régi harcostárs, Karl-Heinz Florenz, már 92 óta ott van a COP konferenciákon. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedje meg, hogy kivételesen egy fiatal embert üdvözöljek, itt ül mellettem, Monting Hollandiából. Az arcán látható, hogy hány csatán van már túl, és és az is tudható, hogy nem néppárti képviselő, de hát jó barátunk régtől fogva, és szeretnék vala jövőben is együtt dolgozni, úgyhogy engedje meg kivételesen, hogy ide üljön mellé. Úgyhogy szeretettel Hemó szeretettel üdvözlünk. Igen, itt jobban érzi magát, eh, azért ül itt. Sajnos erről nem tehetek, de ez nem fog sokáig tartani. Ne aggódjatok. Tehát, Metzger úr, én csodálkozom, hogy a bizottság azt adta elő, hogy mi már kezdetek kezdetén milyen hozzájárulásokat adunk. Két éve nyomon követem a folyamatokat, én kicsit többet képzeltem volna el. Ez a mi nemzeti politikáink számára is fontos lenne. Csak akkor kérhetünk valamit, csak akkor kérhetünk valamit a, ugye a nemzeti szintéren is, hogyha tudunk arra hivatkozni, hogy a bizottság ennyit meg ennyit fog mellé rakni. Talán nem figyeltem eléggé, de itt hiányolok valamit. Tehát mi, ahogy szoktuk, konstruktív munkát kísérlünk meg végezni, konstruktív megközelítésmódot kísérlünk meg választani, hogy ez a szemezgető politizálás, ez ne folytatódjon. De hát itt most egy új esély van, egy új globális térkép rajzolódik ki, és adott esetben egy új klímavédelmi paktumra vagy csomagra is szükségünk van, amely a eddigieknél más volumennel rendelkezik. Hogyha pedig ezt akarjuk, akkor el kell tűnődnünk azon, hogy azok a struktúrák, amiket évek óta kritizálok és jelenleg fennállnak, például az ENSZ-beni tárgyalások során, azok nem eh, időt múltak el. Nem lehet 190 országgal eh, egyhangú vagy közel egyhangú álláspontot kialakítani. Úgy gondolom, hogy a Montráli protokoll, a Montráli jegyzőkönyv ennek egy nagyon jó példája. Ott teljesen más volt a rendszer, a struktúra, és a végén jók voltak az eredmények is, még akkor is, hogyha azok nem feltétlen olyanok, ahogy azt a lengyel miniszter a mai nap előadta nekünk, tehát hogy ezek mindig kellemesek, vagy hogy, vagy hogy ezek ö, egyszerűek kell, hogy legyenek az ilyen jegyzőkönyvek. Hát úgy gondolom, az élet az nem mindig kellemes és egyszerű, és akkor persze gyakran eljutunk azokra a pontokra, ahol kellemetlenül érezzük magunkat, de egy biztos, hogy előbb le kell szögeznünk, hogy milyen csoportok, milyen keretben, milyen célok finanszírozására mennyit kapnak. Itt van ez a zöld éghajlatvédelmi alap, ahonnan készpénz, lehetőség szerint készpénz kell, hogy kifoljon, de hát milyen jogi formákat választunk a jövőben a szerződés számára, az számon kérhető, ami ott le lesz írva, vagy egyszerűen csak békésen elbeszélgetünk, és magunk se hiszük el, hogy mit írunk ott le. Tehát itt dolgokat tisztázni kell. A flexibilis mechanizmusok, a CDM-ek, a zöldek meg voltak győződve ezeknek a hatékonyságáról, azért nekem itt voltak kérdéseim, vannak ezzel kapcsolatban negatív tapasztalataim. Mit csinálunk az MRV-kkel, hogyan mérik azokat, ezek mind olyan dolgok, amelyeknél még van tennivalónk, tisztáznivalónk. Az elnökségnek a szerepéről hallott, hallhattunk ma már, úgy gondolom, hogy őket motiválnunk kell hogy a, a hogy mindenképpen az elnökség is lendületet vigyen a dologban. Mexikó nagyon jó példa volt. Hogyha megjön az új IPCC jelentés, akkor ott majd láthatjuk ennek a hozadékát. És zárásképpen annyit mondanék még el, hogy rendkívül fontos szerintem, hogy ne keltsünk depresszív benyomást. Nagyon sok olyan ország van a világon, és vannak olyan kontinensek is, akik ugyanolyan szorgalmasak, mint amilyenek mi vagyunk, velük kell szövetséget kovácsolnunk, és Varsóban velük kell majd delegációs szinten találkozókat szerveznünk. Dél-Korea, Dél-Korea Ausztria, például ezek közé az országok közé tartozik. Sokszor nehézségekbe ütközik, hogy velük leüljünk, és közös stratégiákat dolgozzunk ki, de erre szükség van, hogy súlyt, súlyjal rendelkezzünk, súlyt kölcsönözzünk magunknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Karl-Heinz Florenz, Dan Jörgensen. Ma nincs itt, kimentette magát. A nevében ugyanakkor fel kell, hogy olvassak egy nyilatkozatot. A COP konferenciával kapcsolatos általános észrevételek, kérdések, a COP19 elvárásai korlátozottak, de minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy az éghalatváltozással kapcsolatos fellépés esélyét növeljük a nemzetközi megállapodás felé vezető úton, és a Dohai, illetve korábbi megállapodások eredményeit nem szabad veszélyeztetni. Harmadsorban pedig a globális 2015-ös megállapodást kell szolgálni a munkával. És az állásfoglalásra induló indítvány két nagyon fontos pontot tartalmaz. Ambíciókat kell növelni, fokozni, hogy 2020-ra el tudjuk érni a kitűzött csökkentési célokat és a két fokos korláthoz kell magunkat tartani. 2050-ig szintén ambíciózus vállalásokat kell eh, megfogalmazni. Másodszorban pedig az erdőterületek csökkenését kell ellensúlyozni, és közvetett módon elő kell készíteni a 2015-ös megállapodást. Ez az a két pont, amit Dan Jörgensen el szeretett volna mondani. Én csak támogatni tudom, amit elmondott, és a tárgyalásokon is figyelembe fogjuk ezt venni. Következő hozzászólónk Corinne Lepage, az Alde nevében. Merci. Köszönöm szépen. Teljes mértékben el, egyetértek az elhangzottakkal. Azt hiszem, hogy többen is részt vettünk az összes találkozón, ahogyan Heinz is elmondta, illetve már ez nagyon régóta folyik ez a folyamat, és nagyon őszintén szólva, sokszor elkeseredtünk, ugyanis a delegációnk nem igazán vesz részt a tárgyalásokban, és főleg azért vagyunk elkeseredve, mert úgy érezzük, hogy mindig a minimumra törekszik csak a végkövetkeztetések elérésekor. Ezért jó lenne, hogyha egy olyan csoport alakulna ki, amely nyomást gyakorol arra vonatkozólag, hogy minél konkrétabb fejleményeket láthassunk. Másodszorban úgy gondolom, hogy ebből a virtuális világból végre ki kellene lépnünk. Most már a harmadik egyezménynél tartunk. 100 milliárd dollárról beszélünk 2020-ra vonatkozólag innovatív finanszírozásokról beszélünk, de soha nem mondjuk meg, hogy konkrétan mire gondolunk. Tehát igazából azt se tudjuk, mennyi pénz erre a rendelkezésünkre, hogyha nem tudjuk, hogy ezt az alapot hogyan töltsük fel, akkor igazából ezek az üresbe kiáltott szavak maradnak. Ezért úgy gondolom, hogy a parlamentnek és Európának is akkor erősödne meg a szerepe, hogyha konkrétabban tudnánk fellépni azzal kapcsolatban, hogy milyen célokat kívánunk megvalósítani. Köszönöm szépen, Karin Lepás Báz Eichhaut. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy láthattuk, hogy mit várhatunk egyáltalán Varsó attól. Biztos, hogy nem lesz forradalmi ez a csúcs találkozó, mint ahogyan azt többen is szeretnénk, én is szeretném, de sajnos ez nagy valószínűséggel nem fog megvalósulni, de azért 2015 Párizs tekintetében egy kicsit bizakodóbbak vagyunk. Igen, sok kolléga már elfáradt ebben a történetben, és azt kell, hogy mondjam, hogy a világ megint csak ránk fog tekinteni 2015 felé vezető útra, és ez egyébként jó önmagában. 2009-ig nagyon magas elvárások voltak, és azóta egy kicsit egy ilyen negatív spirálba torkoltunk, de mégis talán most szép lassan változik a helyzet, és inkább átfordultunk egy építkező fázisba, és 2015 után talán tudunk már valami konkrétumot is letenni az asztalra. Természetesen, hogyha semmitől nem várunk semmit, akkor mások sem fognak erre úgy tekinteni, mint egy lehetőség. Tehát próbáljuk meg a lehető legjobbat kihozni Varsóból. Lehet, hogy Varsó nagyon nehéz lesz, de erre kell építenünk a Párizs felé vezető úton, különben garantáltan nem lesz siker. Aztán természetesen vannak itt nagy kérdések is, például az, hogy mit is tanultunk a Kopenhágából. Hát talán meg kellett volna már tanulnunk az, hogy nem kellene állandóan az utolsó pillanatig várni, hanem meg kell tanulnunk azt, hogy idén Varsóban próbáljunk meg legalább abban egyetérteni, hogy hogyan kívánunk az egész folyamatra tekinteni 2015-ig. Két év van még addig, és addig sokat lehet tenni, de hogyha semmit sem teszünk, és azt várjuk, hogy majd az utolsó pillanatban csoda történik, hát ez nem fog megtörténni a bankoki 2014-es találkozónk is egy fontos mérföldkő kell, hogy legyen 2015 felé. Tehát próbáljuk meg építkezni, próbáljuk meg egy igazi úti tervet kidolgozni, és egyetérteni abban, hogy hogyan akarjuk megvalósítani az ígéreteket, a vállalásainkat. Ne vároljunk megint 2015-ig, amíg a vállalásokat letesszük az asztalra, mert akkor Párizs egy újabb Kopenhága lesz, nem szabad tehát 2015-ig válni, hanem sokkal hamarabb le kell tenni az asztalra a javaslatokat, mert a tudományos világnak is időre van szüksége, hogy megtámogassa ezeket a javaslatokat. És hogyha megint a finanszírozáson fogunk megrekedni Varsóban, talán az az egyik legnagyobb veszély. De Kopenhágából egy stratégiai kérdést is talán, vagy Doha kapcsán is megtanulhattunk. Dohában azért voltunk olyan sikeresek, mert ott Európa az Afrikai Unióval egyfajta egyességet tudott létrehozni, és ezzel India, Kína és az Egyesült Államok számára, vagy őrájuk nyomást tudtunk gyakorolni, és ők is elmozdultak valamerre. Tehát ez egy lehetőség, és meg kell nézni azt, hogy mit tud Európa ajánlani az Afrikai Uniónak, hogy azt lássuk, hogy 2015-re hitelesnek kell lennünk, mert különben nem fognak nekünk hinni, azt gondolják, hogy Európa csak beszél, beszél az ambícióiról, de aztán nem fog semmit sem tenni. Tehát ez nagyon fontos Varsó szempontjából, hogy a hitelességünket bizonyítsuk azon régiók előtt, akikkel szövetkezni tudunk, hogy aztán Indiát, Kínát és az Egyesült Államokat is mozgáskényszerbe hozzuk. Tehát ezt a fajta stratégiát kellene követnünk. Úgyhogy tanulnunk kell abból, hogy mit tudunk ajánlani a partnereinknek. Úgyhogy ezt európai perspektívából kell megvizsgálnunk. És végül Ugye elég nagy cinizmust is hallhatunk a klímaváltozással kapcsolatban. A jövő héten az IPCC részéről egy új jelentés lát majd napvilágot, amelyben majd azok, akik azt mondják, hogy a klímaváltozás nem is valóság, tehát hogy nincs klímaváltozás, nem, ez biztos, hogy a jövő héten a tudományos kutatások is alá fogják támasztani, hogy igenis, és ez megtörténik, ez egy sürgető kérdés, a két Celsius fokos kötelezettségvállalást meg kell tennünk, és ezért nagyon fontos az, hogy kezdjünk el újra hinni abba, hogy a 2015 utáni időszakra nézve valamit tudunk tenni, mert hogyha nem hiszünk magunk sem benne, akkor az biztos, hogy csak egy negatív ördögi körbe kerülünk. Next speaker is Kriton. Kriton Arsenis következik, utána jó lánynen. Uh, I think that it was a very good analysis from Mr. Metzer. Köszönöm szépen, meghallgatva Metzger úr szavait. Annyit szeretnék mondani, hogy Varsóban a sajtó, illetve világszeme rajtunk lesz, és meg kell győznünk a szövetségeseinket, akikkel együtt működtünk Dörbenben, hogy így folytassuk ezt a munkát, mert ott minden várakozással szemben nagyon jó eredmények születtek. Viszont ezeket nem valósítottuk meg, nem értük el. És aztán Doha már nem sikerült olyan jól, mint Dörben. Úgyhogy most a, a sor rajtunk van, hogy felmutassunk eredményt vezető szerepet vállaljon Európa, és nyomást gyakoroljunk az iparágainkra. Lehet, hogy 2009-ben Kopenhágában ez még érvényes volt, de nagyon sok minden változott. A világ 90 állama, ahogy hallhattuk, a jogalkotásban ezek az országok igyekeztek lekövetni a vállalásokat és az éghajlatváltozás elleni jogszabályokat léptettek életbe. Tehát nem csak mi teljesítünk, mások is felmutatnak teljesítményt. Úgyhogy most már tőlünk is konkrétumokat várnak. Egyrészt pénzforrásokat, másrészt kötelezettségvállalásokat. Mi ott leszünk, és az MRV-t, a LULUCF-et, és az üvegházhatású gázok csökkentését célzó egyéb vállalásokat szeretnénk kialakítani. További konkrétumokat is kérnek azonban tőlünk a szabályozási oldalon. És hogyha nem sikerül visszaszereznünk a hitelességünket, a szövetségeseink bizalmát, amelyel sikerre vihetnénk az ügyet. Hogyha ezt nem tudjuk elérni, akkor Varsó rosszul fog végződni. És a 2015-ös Párizsi megállapodás esélyeit is rontja. Úgyhogy emiatt kulcsfontosságú Varsó. Úgyhogy egyetértek az előttem szólóval, hogy egyértelmű lépéseket kell ebbe az irányba tenni. Tehát felkészülve 2015-re meg kell fontolnunk, hogy mit vállalhatunk a 2014-ben előkészített eh, munkát tudjuk majd véglegesíteni, és így számíthatunk eredményre. Tehát Varsóban előttünk lesz a lehetőség, ha nem használjuk ki, akkor elveszítjük intelligens megközelítésekre, munkamódszerekre van szükség. Például az erdőterületeknek a növelése az egyik ilyen aggályos terület. Jolainen. Nos, ha az elmúlt évi állásfoglalást átolvasom, és az ezévi tervezetet, akkor csak azt mondhatom, hogy a városnevek változtak, de gyakorlatilag Más nem változott. A témák ugyanazok maradtak. Dörben kikerült, Varsó bekerült, a zöld alap az üres, a gigatonnás lyukak tátonganak továbbra is, és az Európai Unió eh, igazából nem tudja eh, megtartani a befolyását ebben a folyamatban. Nekem az a félelmem, hogy vannak olyan erők, akik ezt az egész ügyet nem tartják annyira sürgősnek, és talán a folyamatot lassítani próbálják. Nem tudom, hogy Metzger úr hozzászólásán mások is éreztek-e ilyet. Vannak olyan országok, olyan érdekkörök, akik azt mondják, ah, miért kell nekünk 2015-ben már aláírni bármit, 2020-ig is várhatunk. Nem feltétlen kell Párizsban, hanem majd az azt követő kopon is alkut köthetünk egymással." Tehát a dolognak a sürgősségét kell hangsúlyoznunk, ezt teszi egyébként az állásfoglalási indítványunk is, nincs vesztegetni való időnk, sőt, túl sok időt veszítettünk el már eddig is. Ami a gigatonnás lyukat illeti, ott nagyon is kérdés, hogy az Európai Unióként mit tudunk ajánlani. Jó, rendben, itt van a, itt van a 320-as cél, a parlament ennél ambiciózusabb volt, Cancunban is, Durbanben és Dohában is ezt láthatjuk. Láthattuk, eh, ott eh, akkor ugye a plenáris ülésnek a többsége azt mondta, hogy a világnak a gazdag fele, az iparosodott fele, ami ilyen sok eh, szennyezőanyagot bocsátott ki, sokkal többet kell, hogy tegyen, mint 20%-os kibocsátás csökkentés. Úgyhogy a mai szavazás láttán nem igazán vagyok benne biztos, hogy itt most nem csináljuk e vissza az eddigi eredményeket. Nagyon sokan félinkeké váltak. Karl-Heinz Florenci rázza a fejét, de úgy gondolom, hogy nem szabad rezignáltan itt ülnünk, hanem parlamentként fel kell tartanunk a, robo- a lobogót, és azt kell mondanunk, hogy menjünk túl a 20%-on hogyha 2013-ban már 18,3%-ot elértünk, akkor nem esett akkora, olyan, olyan nagyon a nehezünkre, hogy ennél többet elérjünk a 20%-nál. Mi vagyunk a parlament, nem mi vagyunk a tárgyalók, mi többet kell, hogy kérjünk, hiszen más ezt nem fogja megtenni helyettünk. Van az ILUK, a F, a, a fluor tartalmú gázok, a kipufogó gázok, itt már sok mindent teszünk, és bátorságunk kell, hogy legyen arra, hogy a régi megfogalmazásba a 30%-os értéket beillesszük. Úgyhogy eh, ezt mondanám el 2013-as állás eh, alapján. Üres az éghajlatvédelmi alap, ezt már elmondta a miniszter is délelőtt. Úgy gondolom, hogy innovatív forrásokat kell megjelölnünk akkor, ha a közpénzekből nem lehet finanszírozni a dolgot. El lehet képzelni, hogy az államkassa mindenhol üres, be lehet vezetni széndiokszid adót, vagy a kibocsátás kereskedelmi rendszerből lehet pénzeket becsatornázni ide, vagy a pénzügyi tranzakciós adót lehet esetleg forrásként felhasználni. De akárhogy is legyen, az ötleteket valamikor végre konkrét formába kell önteni. Engedjék meg, hogy Metzger urat megkérdezem még egyszer, mi annak a jelentősége, hogy Bondban összeomlott a munkacsoport, az, amely az implementációval és a széndiokszid mérés kérdésével foglalkozik, illetőleg a két Celsius fokos cél betartását ellenőrzi. Tehát a munkacsoport kudarcának milyen hatása van a Varsói konferenciára, ez nyilván tovább fogja majd terhelni az ottani kedélyeket. Ami egyébként ma délelőtt nagyon tetszett, az az, ugye a korolec meghallgatáson, az az, hogy az egész folyamat úgy tűnik, hogy csiga tempóban zajlik csak, de hát a világban azért történnek dolgok örvendetes módon, és valóban a következő héten Nantban van a polgármesterek világtalálkozója, és ez New York Tól Sydneyig eh, a önkormányzati, a helyi önkormányzati szintről érkeznek majd eh, polgármesterek, és úgy tűnik, hogy ők teljes mértékben részévé kívánnak válni a folyamatnak, úgyhogy úgy gondolom, hogy a gazdaság, a vállalatok eh, is két arcúak, vannak régi vágású vállalatok, és vannak bizony új felfogásúak, akik nagyon sokat tesznek, már önmaguk is, és nyilvánvalóan, hogy Varsóban is ez a két e, tényező, illetőleg az állásfoglalásom és a két tényező szerepet fog játszani. Köszönöm szépen, jó lejnen! Dubrovka kolléga kap szót. Hvala, <coughs> hvala vam lijepo. Da, interesantno je slušati ovu temu i činjenica je da mi kao zemlje članice moramo učiniti nešto konkretno kako bi pojačali djelovanje. Isto tako znamo da je fond za prilagodbu... Amikor a tagállamok kötelezettségvállalásait nézzük, akkor azt szerettem volna elmondani, hogy gyakorlatilag lépésekre van szükség, hiszen ez az alap üres, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudnánk ismét forrásokkal feltölteni. és egyeztetnünk kell ez ügyben, hogy ki az, aki ezt az álláspontot támogatja, ki áll az oldalunkon. Itt a nagy országoknak kell elsősorban összefogniuk. Az EU ekkor teheti meg a magáét. Az EU végül is egy 28 tagállamot tömörítő állam alakulat Európában, tehát ez a lehetőség fennáll. Egy teljes kontinenset fedünk le. 2009-ben a helyi, illetve regionális önkormányzatok konferenciáján jártam, és nagy ipari országokkal egyezkedtünk. Oroszország, Dél-Kaukázus, Törökország szerepelt ezek sorában például számos nem EU tag ország, illetve állam és egyéb intézményekben sem tagok ezek az országok. Ugyanakkor nagyon jó lenne, sőt forradalmi, hogyha sikerülne áttörnünk ezen a fronton. Mindenképpen el kéne kerülni, hogy Párizsból ne legyen még egy Kopenhága. Fontos a polgármesterek konferenciája, végül is a kisvárosokat, a helyi önkormányzati szervezeteket, hatóságokat is be kell vonni. Aztán az emberi jogi vonatkozásokat is szeretném kiemelni. Beszéltünk az emberi jogi helyzetről, a környezetvédelemről, és az emberi jogok, az egészség, az ivóvízvédelme, a jó oktatáshoz fűződő jog garantálása, ez szintén az emberi jogok szférájába tartozik. És a világ emberiségének joga van ezekre az eredményekre. Tehát gyakorlati és javaslatokat szeretnénk tenni a 2015-ös megállapodásra készülve. Yeah. Köszönöm szépen, zárásképpen pedig Metzger úrnak adnám meg újra a szót a bizottság részéről. Hangoztak el kérdések, talán válaszokat is kapunk rájuk. Köszönöm szépen. Igen, valóban volt néhány kérdés. Florenc úr szeretett volna egy kicsit többet megtudni arról, hogy az Európai Unió hogyan is készülhetne fel a 2000 15-ös tárgyalásokra, és az EU hogyan, miben tudna hozzájárulni a folyamat sikeréhez. Nos, hát a jövő év elején lesz egy találkozó az Európai Uniós állam és kormányfők részéről, amelynek a célja az lesz, hogy megvitassák, hogy mit is tehet az Európai Unió. Volt egy 2015-re szóló úti tervünk, ez a kiindulási pontunk, de ennél sokkal részletesebb analízisre van szükség, konkrétan az egyes tagállamokra lebontva, és a klíma, illetve az energiapolitikára, az egyes országok klíma, illetve energiapolitikájára lebontva. Tanulnunk kell a korábbi tapasztalatokból az Európai Unión belüli klímára vonatkozó politikák megvalósításával. Minden bizonyal itt a parlamentben is lesznek még ezzel kapcsolatban találkozók. Tudom egyébként, hogy mennyire különbözőek a megítélések. Tehát mindez természetesen igé, időt igényel a jövő évenben, és majd utána tudja az EU végig gondolni azt, hogy mit is tud majd adni a nemzetközi tárgyalások során. Az Egyesült Királyság még a nyári vakáció előtt azt mondta, hogy az Európai Uniónak a mínusz 40%-ot kellene 2030-ra megcéloznia, de akár az 50%-os célt is mm, kitűzheti maga elé a nemzetközi emissziós, tehát kibocsátási célok csökkentésével kapcsolatban. Volt aztán egy második kérdés, azzal kapcsolatban, hogy mit is tudunk mit tenni annak érdekében, hogy a kis szigetországok, az Afrikai Unió országai felé mit tudunk ajánlani. Nos, hát ezzel kapcsolatban most nagyon sok vita folyik, van egy, lesz egy konferencia is, és egyébként itt, a Brüsszelben, itt Brüsszelben vannak ezek az, ezeknek az országoknak a képviselői, és arról tárgyalunk velük, hogy hogyan lehetne javítani az együttműködést a következő évek során. Az Európai Unió költségvetése, legalábbis a legnagyobb sarokszámok a következő évekre most már biztosak, tehát most már stratégiai értelemben kell elkezdenünk gondolkodni arról, hogy hogyan kívánjuk a globális klímaváltozási célokat megvalósítani, és az biztos, hogy itt Brüsszelben nagyon sokat fogunk tudni majd vitatkozni, vagy vitázni, illetve tárgyalni a partnereinkkel is, hiszen itt most nem csak a nemzetközi konferenciákon kell tárgyalni, hanem már előtte is konkrét együttműködéseket kell kialakítani a terepen is. Ugyanis csak így lehet a részünkről egy hiteles történetet felmutatni. Van persze az éremnek egy másik oldala is, mi szerint a kibocsátási célok kapcsán ugye a következő nagyjából két hét múlva lesz egy publikáció azzal kapcsolatban, hogy hogyan is néz ki a helyzet most éppen Európában. Ebben például azt mondjuk, hogy az első vállalási időszakban tulajdonképpen jobban teljesítettünk, mint ahogyan azt vállaltuk, de ennek persze emögött ott van a gazdasági válság is okként. Másodszorban mindezzel jó úton haladunk a vállalások teljesítésében 2020-ig. Tehát ilyen értelemben ambícióink szempontjából hitelesek vagyunk, és a jogalkotási javaslatok, amelyeket még mindig tárgyalunk itt a parlamentben, illetve a tanácsban is, talán további ö, útmutatást ö, tudnak adni az Európai Unió számára az ambíciók hiteles bemutatása szempontjából. Aztán volt egy másik kérdés. Bonban volt egy probléma a napi rendel kapcsolatban, emiatt nem tudtunk előrelépni. Aki Dohában ott volt, az minden bizonyal emlékszik arra, hogy ott nagyon érdekes három és fél perces lezárása volt a konferenciának, ahol igazából a kilenc nagy döntést igen gyorsan lezavartuk, és akik látták és ott voltak, vagy akár a web közvetítést látta, az láthatta, hogy itt a kerékkötő az orosz föderáció volt, illetve Ukrajna ők Bonban nem engedték, hogy elfogadásra kerüljön a napirend. Közben az orosz föderációval felvetük a kapcsolatot, hogy ezt a kérdést ezt rendezzük, még mielőtt Varsóban találkozunk. És nagyon remélem, hogy sikerül is rendezni ezt a kérdést, tehát hogy a monitorozó munkacsoport is tudja majd folytatni munkáját Varsóban, és végkövetkeztetéseket is el tud majd fogadni. De ez még nem százszázalékos biztonsággal mondhatom. Tehát még most is éppen folynak a tárgyalások. Az ensz kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nagyon sok minden történik, most a kormányokon kívül is, Itt van például a G40 fórum. Ezek mind olyan kezdeményezések, amelyek megpróbálnak a saját részükről hozzájárulni a folyamathoz. Az Európai Unió részéről most mindent megteszünk annak érdekében, hogy elfogadjuk és elismerjük, hogy ezek a kezdeményezések léteznek, és mit fognak majd hozni. de minden bizonyal lesznek mások is, akik majd azt mondják, hogy akkor nincsen szükség egyáltalán a kormányokra, hiszen itt az önkormányzatok szintjén is el lehet intézni ezt a kérdést. Tehát azért óvatosan kell megközelítsük ezt a kérdést. Tehát el kell ismerjük az ő erőfeszítéseiket, de nem szabad, hogy a kormányok vállalásainak helyébe lépjen az önkormányzati kezdeményezés. A kettő az kiegészítheti egymást, de nem helyettesíthető. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Tehát még vár ránk egy smás a jövőben. A miniszter ma pozitív perspektívát festett a jövőről. Remélhetőleg az ő optimizmusát majd oszthatjuk. A varsói feladatunk az lesz, hogy a lehető legtöbb partnerrel leüljünk a tárgyalóasztalhoz, a lehető legtöbb nem kormányzati szervvel felvegyük a párbeszéd fonalát, de vállalkozásokkal és szakmai szervezetekkel is beszélnünk kell. Mielőtt azonban ezt megtesszük, mielőtt a delegációnk útnak indul, még egy szóbeli választ igénylő kérdést kell elfogadnunk. Ezt a tanácshoz intézzük egyébként. Bocsánat, a, természetesen a tanácshoz és a bizottsághoz. Aki támogatja ezt, azt kérem, emelje fel a kezét. Van esetleg ellenszavazat? Nem látok, akkor egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Szeptember 23-án eh, van a határidő a módosító indítványok beterjesztésére. Itt az Envi szakbizottságban október 10-én fogunk szavazni, és a plenáris szavazásra az októberi második, eh, október 21 és 24-e között megtartandó plenáris ülésen kerül sor. Áttérünk a következő napi rendi pontunkra, aminek tárgya a zöld infrastruktúra Európa természeti tőkéjének növelése. Mielőtt mindenki eltűnik, az ezzel kapcsolatos ki támogatja a szobeli válaszigénylő kérdést, ami ezzel kapcsolatos? Elfogadtuk. Jó. Jó, akkor ez is sikerült. Most pedig az egyes szerzőknek adom meg a szót. Elsőként Tatarella úr. Kedves kollégák, teljes mértékben egyetértek a jelentés szövegezésével és a bizottsághoz intézett kérdéssel is. Nagyon fontos kérdésről beszélünk. A zöld infrastruktúrák alapvető szerepet töltenek majd be a terület tervezésében, illetve az európai természetes vagy természeti kincsek megőrzésében. A városok szempontjából is rendkívül fontos lesz ez, hiszen a levegő minőségét lehet majd javítani, rekreációs területek nyílhatnak meg, és ugyanakkor az erdők és a mezők szempontjából is fontos ez, ahol a különböző ökoszisztémákat, illetve élőhelyeket lehet majd megvédeni. A zöld infrastruktúráknak az innovációban is nagy szerepük van, és annak érdekében, hogy segítsük ezt a folyamatot, remélem, hogy az Európai Bizottság olyan pénzügyi eszközöket bizonyítson, biztosítson, amelyekkel a különböző projektek finanszírozhatóvá válnak. Ezen felül fontos a zöld infrastruktúrákat az Európai Regionális Fejlesztési Alapba, illetve a kapba beépíteni, annak érdekében, hogy megvalósuljon ez a zöld infrastruktúra, integrált megközelítése van szükség a terület kezelése terület szempontjából. És az infrastruktúrák felhasználói, főként az emberek, a polgárok, de akár a politikák, politikusok, a városfejlesztők is vállal tehát nekik is vállalniuk kell a felelősséget. És végül azt tudom még elmondani, hogy egy nagyon jó beruházásról is van szó, amely nem csak a természetet javíthatja, hanem a bevált gyakorlatokat elterjesztheti, hiszen Európa jövője a fenntartható fejlődésen áll vagy bukik, koherens megoldásokra van szükség a természet, illetve a környezet megóvásával. Köszönöm, Tatarella úr! Köszönöm, Tatarella úr. Edith Estrella kapszót. Köszönöm szépen. Egyetértünk a bizottsági közleménnyel. És a feltett kérdéssel is egyébként. A természet különböző kincseket, előnyöket kínál számunkra, és gyakran elhanyagoljuk az ebben rejlő lehetőségeket. A természeti örökség lepusztulóban van Európa szerte, ami a fenntarthatóságot veszélyezteti hosszú távon. És a természeti katasztrófák, válságok veszélyét növeli. Több kollégám is beszélt erről, utalt ezekre. A zöld infrastruktúra védelme kiemelten fontos, különösen a városokban, hiszen több mint 60%-a az európai polgároknak városokban él és ebben különböző előnyök is rejlenek egyébként. Egyrészt a polgáraink számára, másrészt a közösség egésze számára. A legkülönbözőbb eredményekről beszélhetnek ebben az összefüggésben. Aztán ezen túl nagyon fontos az éghajlat változás elleni fellépés is. Olyan megoldásokat kell találni, amelyekkel az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenthető. Megőrizhetjük a vízkészletet, tisztábbá tehetjük a levegőt, illetve a biológiai sokféleséget is meg tudjuk őrizni. Összeállítottam erről egy teljes listát, és mindenféle előnyök rejlenek ezen kincsek megőrzésében. Tehát fontos, hogy ezekről az ügyekről szót ejtsünk, a vitában kitérjünk ezekre. És a bizottság pedig egyszer és mindenkorra jó lenne, ha bemutatná, hogy a zöld infrastruktúrát hogyan tervezi fejleszteni, mégpedig uniós szinten. Milyen intézkedésekkel valósítja meg a zöld infrastruktúra szakpolitikáját a több éves pénzügyi keretben. a bizottságtól arra is választ várunk, hogy ezt a szakpolitikát hogyan tervezi integráltabban megvalósítani a többi ágazat tevékenységével jobban összehangolva, ahogyan ez egyébként szerepel is a bizottsági közleményben. Tehát hogyan konkretizálódik mindez a projekteknek a szintjén. Tehát fontos, hogy ezeket kifejtse az Európai Bizottság és például az, a zöld infrastruktúra fejlesztés területére gondolok, aztán a természeti hálózatoknak, illetve a Natura 2000-es területeknek a védelmét kellene bemutatni. És emiatt is fontos, hogy meghallgassuk a bizottságot ezekről a témákról hogy épül be a regionális, illetve a kohéziós politikába a zöld infrastruktúra fejlesztés. Aztán az éghalatváltozás elleni küzdelem, a katasztrófák veszélyének az elhárítása, hogyan érinti ez a kapot, illetve milyen finanszírozási mechanizmust javasolnak. Azután helyzetképet is várunk milyen előrelépés történt, milyen eredményeket értek el ezen a téren. A finanszírozási mechanizmust illetően az Európai Unió támaszkodhat a zöld infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozó projektek szakértelmére, illetve kapacitására. Az EIB 2014-ig biztosíthatja, illetve kidolgozhatja ennek a hátterét erre, és tájékoztatást várunk a bizottságtól. És emellett fontos lenne szilárdabb alapokra helyezni, illetve koherensebbé tenni egy európai stratégiába beépítve az egyes lépéseket. Az lenne a cél, hogy a javasolt különböző megoldások előnyeit összességükben ki tudjuk aknázni. Nem szabad szétszórtan megvalósítani a projekteket, koherencia kell. Köszönöm szépen. Gerbenyan Gerbrandi. Köszönöm szépen. Kettőt fizet, egyet fizet. Vihet. Vihet. Ez az egy ez egy érdekes gondolat. Nagyon jó az, hogy csak egyszer kell fizetni, és aztán ki tudja hányszor kaphatunk érte valamit, és valóban így működnek a zöld infrastruktúrák. Persze nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mik a pontos előnyei. De ugyanakkor, hogyha a városokban a zöld területekre koncentrálunk, akkor kevesebb probléma lesz a vízmenedzsmenttel, hidegebb vagy hűvösebb a nyár, és még az ingatlanárak is fölmennek, tehát mindenkinek jó, azoknak is, akik egy lakás vagy ingatlant birtokolnak, a szociális kohézió szempontjából is csodálatos, tehát úgy tűnik, hogy a költségekhez képest hatalmas előnyöket kaphatunk, ha befektetünk a zöld infrastruktúrákba. Nijmegen, városa. Megpróbáltak kiszámolni azt, hogy hogyan is néz ki a költséghatékonyság, Kb. 280 milliós volt a veszteség akkor, hogyha nem fektettek be a zöld energiába, vagy zöld infrastruktúrákba, ha viszont befektettek, akkor 230 milliós volt a nyereség ezen. Persze a mindennapi életben nem ennyire egyszerű a helyzet, ahogyan a kollégák korábban elmondták, nehéz a zöld ö, infrastruktúrák integrációja. Ez a kohéziós, a strukturális alapok szempontjából nagyon fontos lenne, a közös agrárpolitikába is be kellene építeni. És ezen kívül még nagyon fontos lenne az is, és ez lenne az egyik kérdésem a bizottság felé, hogy a bizottság mit fog tenni annak érdekében, hogy egyszerűbbé tegye a helyi önkormányzatok számára hozzáférést. Vajon a bizottság iránymutatásokat fog-e kidolgozni ebben a tekintetben? Itt főként a helyi önkormányzatoknak van segítségre szüksége, hogy hogyan lehet megvalósítani a zöld infrastruktúrákat. Ezen kívül a nettó veszteség nélküli mm, elvről beszéltünk, ezt nagyon sokan megemlítették, és még jobb lenne, hogyha ezt, az, ezt a közleményezést a zöld infrastruktúrákkal kapcsolatban a strukturális alapokba be lehetne építeni. Tehát itt infrastruktúrális projektekről van szó, ezek általában nem igazán tesznek jót a környezetnek vagy a természetnek, de azért kisebb kiigazításokkal meg lehetne valósítani azt, hogy ne vesszenek el nagy ö, természeti kincsek. Tehát ezt a különböző politikákba be lehetne építeni, ö, olyan politikákra gondolok főként, amelyek az infrastruktúrákhoz kötődnek. Alá Tak formand. Jeg vil tale dansk. I ECR-gruppen byder vi udviklingen af en EU-strategi strategi om grøn infrastruktur velkommen. Köszönöm szépen. A zöld infrastruktúrával kapcsolatos stratégia fejlesztése egy üdvözlendő dolog tekintettel arra, hogy az ezzel kapcsolatos célok nagyjából megfelelnek azzal, amit már a bizottság és a tagállamok kidolgoztak, hogy nem akarunk ebben a témában minden hatáskört átruházni az Európai Bizottságra, hanem a két szintnek együtt kell működnie. Ennek a stratégiának az alapjában nagyon sok jó ötletet találunk. A zöld infrastruktúra nagyon sok politika területet lefed, ami pedig a dolog gazdasági oldalát illeti, úgy gondoljuk, hogy az lenne a legészszerűbb, és az valósulna meg a legjobban, hogyha a zöld infrastruktúrát a már meglévő alapokból finanszíroznánk olyan alapokból, amik már benne vannak az európai költségvetésben. Nem gondoljuk, hogy itt új fejezeteket kellene nyitni a költségvetésben, vagy adott esetben több pénzt kellene találni erre. Éppen ezért nagyon is helyén valónak tartom, hogy olyan dologról beszélünk, ami nem vezet új európai jogszabályok szükségességéhez, hanem a már meglévő eszközök felhasználásával megvalósítható. Jó lenne, hogyha ezt a jövőben máskor is gyakrabban látnánk akár csak máskor. Most is az a véleményem, hogy arról kell gondoskodnunk, hogy ezen a területen a tagállamok megosszák egymással a legjobb gyakorlatokat, a tudásokat, hiszen ezzel pénzt és időt takarítunk meg. Ez egy hasznos dolog, nagyon jó dolog egymástól tanulni, hiszen nem kell mindenkinek újból és újból feltalálnia a spanyol viaszt, ha egyszer valaki azt már feltalálta. Úgyhogy nagyon jónak tartom, hogy végre eljutottunk erre a pontra a telvel, a zöld infrastruktúrát illetően. Köszönöm szépen, Anna Rosbach. Most pedig a bizottságnak, Wagenhut úrnak adom meg a szót, aki a bizottságot képviseli. And, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. És Köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek is ezeket az észrevételeket, amelyeket hallhattunk a zöld infrastruktúra fejlesztése javasolt stratégia kapcsán. Hálásak vagyunk az állásfoglalás tervezetért, amelyet előterjesztettek, és nagyon fontos következő lépése ez az eddig előkészületeknek. A zöld infrastruktúra kapcsán a következőt szeretném hangsúlyozni. Maga a tény, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ezzel a kezdeményezéssel előáll, és éppen az ügyek jelen szakaszában ez egy erős jelzés arra, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt az ütemtervet a többi biológiai sokféleséget, illetve környezetvédelmet támogató szakpolitikai intézkedéssel a természeti kincseket ki kell aknázni, illetve meg kell őrizni a jövő számára. Ez munkahelyeket is teremt, és a jövőt támogatja. Többféle előnyt tartogat, és a hozzászólásokban is ez hangzott el. Ami a munka további részét illeti, jó részt megjelöltük a lépéseket a közleményünkben, de az eddigiek alapján szeretnék kiemelni néhányat. Egyrészt iránymutatást készítünk, valamennyi ezzel foglalkozó szolgálat részt vesz majd ebben, sőt, az iránymutatások részben meg is jelentek mert például a regionális alapra vonatkozóan aktívan dolgozunk, egyéb iránymutatások kidolgozásán is. Reméljük, hogy évvégéig ezek elkészülnek. A tagállamoknak és a résztvevő hatóságoknak a pénzügyi eszközökkel együtt szeretnénk hátteret adni a megfelelő döntések meghozatalához a zöld infrastruktúra kapcsán. Tehát ez elkötelezett célunk. Ez egy kétirányú utca, és szeretném ezt is hangsúlyozni. Igyekszünk elősegíteni a legjobb tudásunk szerint a zöld infrastruktúra fejlesztését iránymutatásokkal a tagállamokban. Ugyanakkor várjuk a tagállami, illetve regionális hatóságok részéről megszülető elkötelezettségeket az ügyben, hogy a zöld infrastruktúra számukra is prioritás. Tehát Hogyha nincs erre igény, akkor nagyon keveset tehetünk ennek érdekében a bizottság szintjén. Tehát itt az idő a prioritások meghatározását el kell végezni a tagállamok szintjén. Úgy gondolom, hogy nagyon aktuális is, hogy emlékeztessük erre a regionális és helyi hatóságokat, hogy amennyiben ezt a lehetőséget elmulasztjuk, akkor az a következő 7 évre kihatással jár. És ez a zöld infrastruktúra fejlesztését nagyon visszaveti Európai Uniós szinten. Tehát itt van az időablak, amelybe célszerű lenne beleférni, hogy ne veszítsük el a lehetőséget. Ami a finanszírozási lehetőségeket illeti, szeretném elmondani, hogy ezek léteznek, megvannak az elfogadott dokumentumok rendelkezései szerint. Az együttdöntési eljárásban a regionális politika terén például megszülettek ezek, vagy például a közös agrárpolitika reformja keretében. Tehát megvannak a zöld infrastruktúrának a finanszírozási lehetőségei, élni kellene velük, és sokszor a prioritások a különböző lehetőségek sorrendjéről szólnak. Tehát megvan a lehetőség, a választás szabadsága is, és a zöld infrastruktúrát meggyőződésünk szerint a finanszírozási időszak végéig jelentősen lehet fejleszteni. Emellett a többi partnerrel elkötelezetten együttműködve, illetve az intézményekkel közös munkát végezve szeretnénk ezeket az eredményeket elérni. Az Európai Beruházási Bankkal például a e, természeti tőkefinanszírozási eszközt e, kidolgoztuk, illetve megtettük a javaslatot, és ezt is egy további lehetőségnek látjuk a finanszírozásra. Azután olyan szereplőket is be tudunk vonni, amelyek eddig nem vettek részt, és a magánpiac szereplőire is gondolok, számukra fontos lehet ez a, jelen, ez a lehetőség, megfelelő garanciákkal, illetve megfelelő részvételi mechanizmusokkal. Aztán számos ehhez kapcsolódó kezdeményezés szerepel a nyilatkozatban. Ezeket most nem sorolom fel egyenként. Az egyik amely közvetlenül kapcsolódik Estrella asszony szavaihoz, az a Natura 2000-es hálózathoz való kapcsolódás szolgálja. A TNG EU szintű projektek lehetőségeit, finanszírozási hátterét érdemes megvizsgálni, mert ez egy biológiai sokféleséget szolgáló kezdeményezés uniós szinten, és a Natura 2000-es hálózat lehetőségének a kiaknázását is segíti. Tehát a részünkről úgy tekintjük, hogy a legtöbb összetevője a zöld infrastruktúra fejlesztésnek rendelkezésre áll, csak a lehetőségeket kell kiaknázni. Hollandia kapcsán hallottunk egy példát, számos további példa létezik, és nem kell nulláról kitalálni a zöld infrastruktúrát, hanem egy elősegítő hátteret kell kialakítani a számára, hogy uniós szinten ebből prioritás legyen, nemzeti, illetve regionális szinten is. És ehhez számítunk a további támogatásokra, illetve várjuk a többi intézmény részvételét, a régiók bizottsága, illetve az Európai Gazdasági Szociális Bizottság részvételére gondolok. Novemberben ezzel foglalkozó konferenciát szerveznek, és itt is számítunk a részvételre. A tanácsot se hagyjuk ki, a prioritások meghatározása alapvető a zöld infrastruktúra fejlesztés szempontjából. Ennyit szerettem volna válaszként elmondani a felvetésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wagenhut úr. A módosító indítványok beadásának hatályra szeptember 24-e déli 12 óra. Október 17-én itt az Envi szakbizottságban, és novemberben előre láthatólag a plenáris ülésen fogunk szavazni róla. Köszönöm szépen a vita valamennyi résztvevőjének a jelenlétet, a szponzoroknak a jelenlétét, köszönöm a kérdéseiket, köszönöm, hogy kitartottak az ülés végéig és valamennyiüknek kellemes délutánt kívánok. Szeptember 25-én fogunk újra találkozni, 9 óra és 12 óra 30, valamint 15 óra és 18 óra 30, valamint szeptember 26-án is találkozunk, és kérem, hogy jegyezzék fel a naptárukba, hogy fontos, hogy teltház legyen szeptember 26-án 15 óra és 18 óra 30 között, ugyanis akkor lesz a közösülésünk az ITRE szakbizottsággal. Úgyhogy ezzel az üzenettel kívánok mindenkinek termékeny munkát és kellemes délutánt.